Well, good afternoon, ladies and gentlemen. Uh, first of all, can I just say that uh, Vital has been taken unwell. Uh, he's very apologetic, but he's been... Elnök urunk, elnézést kér, de hát uh, a hangja már délelőtt is alig bírt az ülést. Sokan nincsenek ugyan jelen, de szeretném, hogyha jegyzőkönyvbe vennénk, Szeretnék köszönetet mondani Svitál Moreirónak, az elnökünknek, Albertónak és a titkárságnak, akik elképesztően jó munkát végeztek az Európai Unión kívüli kiküldetéseken, elképesztően keményen dolgoztak, nélkülük a mi szakbizottságunk munkája fabatkát sem ért volna. A szocialista, szocialista kollégákat kérem, hogy kicsit csendesebben vigadjanak. A frakció titkárságok is nagyon sokat segítettek eh, nekünk, nem csak az LCR e frakció, a néppárt, még a szocialisták is hiszik vagy sem. Köszönöm tehát a munkájukat. Greens, of course. I was about to say, I was about to... A zöldekről se feledkezzünk meg, hiszen Annyit ér egy képviselő, amennyit a szakértői. Tehát köszönjük mindenkinek a az elmúlt években végzett kemény munkáját. Hatos napi rendi ponttal folytatjuk. Jeffrey D. Lewis-szal a világban nemzetközi kereskedelmi osztályának igazgatójával fogunk mindjárt eszmecserét folytatni a világban kereskedelmi stratégiájáról. Szeretne ideülni az emelvényre, hogy jobban lássák? Hát parancsoljon. That's all right. You don't need somebody technical to help you, or can you do it? Technikus nem kell? Well, the World Bank will fund it anyway. Majd a világban kifizeti a technikust. Köszönöm, elnök úr! Jó napot kívánok mindenkinek ezen a napos kedd délutánon. Nagy örömömre szolgál, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek önök között, és beszámolhatok a dolgok jelenlegi állásáról. Három évvel ezelőtt kollégám, amit felvezetett, az a világbank új kereskedelmi stratégiája volt. Három év telt el, van ahol ez nagy idő, de nekünk bevált ez a stratégia, úgyhogy még mindig ugyanaz a stratégiával dolgozunk. Alapvetően ezért arról számolnék be, hogy a kereskedelem tekintetében milyen munkát végez a Világbank. On some other uh, elements of what we do. This looks like a very busy agenda, but I promise it's... Agenda. Napirend. Hosszúnak tűnik, de azért nem olyan vészes. Aid for Trade, milyen jó rímel, ez uh, segítségnyújtás cserében uh, uh, kereskedelemért. Beszélek majd a kereskedelmi stratégiánkról, beszélek majd arról, hogy a dohai fordulót a vitótárgyalások során hogyan segítettük, próbáltuk előmozdítani. Arról is szólok, hogy eh, az EU-val kapcsolatos kérdésekben eh, hogyan jártunk el, gondolok itt a török vámunióra, illetve a mega PTA, a TTIP és TTP, tehát mm, az, az óriási partnerségi kereskedelmi megállapodások. Mi nem a világkereskedelmi szervezet vagyunk, hanem a világbank. Számunkra a jólét, a szegénység csökkentése alapvetően a fontos és a gazdasági növekedés, és tudjuk, hogy a kereskedelem a gazdasági növekedés motorja. Nem empirikusan bizonyított, hogy a globális gazdaságban az elmúlt 50 évben ott volt növekedés, ahol bekapcsolódtak a világkereskedelem körforgásába. Úgy érezzük, hogy ez mindenki számára előnyös, ugyanakkor úgy érezzük azt is, hogy nem mindenki egy, egyformán élvezi a kereskedelem előnyeit, főként az alacsony jövedelmű országok, ahol az infrastruktúra nem túl fejlett, ahol legkisebb mértékben kapcsolódnak a globális piachoz, gyakran nem kapják meg azokat a lehetőségeket, amelyeket szeretnének és megérdemelnek. Ezért a célunk az a világbanknál, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy azon hiányosságokat valahogy pótoljuk, javítsuk, főként a legfejletlenebb országokban, fejlődő országokban, hogy a globális kereskedelem rendszerében minél nagyobb mértékben részt vessenek. Én emlékszem még az egyetemi évekre, de hát ez rég volt, évtizedekkel ezelőtt volt, azóta bizony rengeteget változott a világ másképp működnek a dolgok, másképp működik a világkereskedelem logikája, másképp működik most már például az ellátási lánc, a logisztika óriásit fejlődött, egyre több olyan dolog, amelyek nem kereskedett szolgáltatásoknak neveztük, most már ezek is ide tartoznak a, a kereskedelem körforgásába, és és azon is dolgoznunk kell a külső sok hatást szemben minél ellenállóbbé tegyük a gazdaságokat. Talán ma reggel hallhatták, hogy öt pilléren nyugszik a világban, Az X-től itt volt kolléganőm, Kinnér asszony, tehát ez egy csoport, az intézménycsoport a világbank, öt intézményből áll. Az eszköztárunk igencsak széles tárú. Hogyan tudunk mi segíteni? Nos, kölcsönökkel, szakmai segítségnyújtással, adatbank is vagyunk, nem csak pénz van a trezorban, hanem rengeteg tudás is. Nemzeti pénzügyi szervezetekkel, a genfi szervezetekkel, brüsszeli szervezetekkel mind-mind együtt működünk. Tehát Eh, igencsak szertágazó tevékenységi körről tudok beszámolni. Erre majd később kitérek. Kezdjük talán a, a hitelkihelyezéseket vagy, vagy kölcsönöket. A, az Aid for Trade tekintetében mi vagyunk a legnagyobb ö, eh, ö, eh, támogatók. Itt visszanemtérítendő támogatásokról, illetve kölcsönökről is szó van, amelyekkel a fejlődő országokat segítjük abban, hogy a globális kereskedelmi rendszerbe jobban be tudjanak kapcsolódni. 2013-ban 12 milliárd dollárt is meghaladta a portfóliónk. A gazdasági fellendülés, a válságból való kilábalás állt a, a, a hitelkihelyezések középpontjában az elmúlt években. Részben infrastruktúrás beruházásokra kell gondolni, kikötőkre, közlekedési hálózatokra, de nagyon nagy része szoftver Eh, alapú szakpolitikai eh, segítségnyújtás, a clearing rendszerek bevezetése, vagy a vámrendszerek továbbfejlesztése. Még egyszer mondom, eh, valamivel több mint 12 milliárdról beszélünk, itt láthatjuk a kék oszlopokat, és a projektek száma pedig piros a vonalon követhető nyomon, ami nagyjából azt jelenti, hogy kb. ugyanannyi projektet futtatunk, csak egyre nagyobb pénzösszegből. A 2008 óta a piros része az oszlopnak jelentősen nőtt, ami a, a kereskedelem könnyítés, illetve a piaci hozzáférés, a, a világos pedig csökkent, ez az exportfejlesztés volt, illetve most is az. Lássuk most a kereskedelmi stratégiánkat, ezt, ahogy említettem már, 2011-ben indítottuk ezt az új stratégiát, részben a belső munkánkat is megpróbáltuk hatékonyabbá tenni, tehát a világbanki csoporton belül is volt egy bizonyos fokú reorganizáció, illetve megpróbáltunk arra is odafigyelni, hogy a világ többi részén lévő partnerekhez hatékonyabban jussunk, őket hatékonyabban szólítsuk meg. Négy pilléren alapul az új stratégia, az első a kereskedelmi versenyképesség és diversifikáció, a másik a kereskedelmi könnyítés, közlekedés, logisztika, a harmadik a piaci hozzáférés, kereskedelmi együttműködés, a negyedik pedig a a, a megrázkódtatásokkal e, e, szembeni ellenállás vitása illetve a nagyobb befogadás, ahogy azt mi mondani szoktuk. A következő dián láthatjuk, hogy vannak az első, a kereskedelmi versenyképességi diagnosztika. Itt megvannak az eszközeink arra, hogy mint egy diagnosztizáljuk azt, hogy mik az igazi akadályok, amelyek gátolják a versenyképesség javulását, illetve hogyan lehet ezeket E, e, ezeket az akadályokat leküzdeni, főként a szolgáltatások területére e, koncentráltunk. Itt van pár ország példája, akiket próbáltunk segíteni ezen a területen. Ez az a pillére a stratégiánknak, ahol a globális értékláncok illetve a külföldi működőtőke spilloverjének a fontosságát is próbáljuk hangsúlyozni. Logistics and trade finance, which I'll also return to when I talk about kereskedelmi, kereskedelmi könnyítés, logisztika és kereskedelmi finanszírozása. Nos, ide tartoznak például a, a közlekedési folyosók, a határőrizet, vagy ez alapvetően egyébként a vámigazgatást jelenti. Pár héttel ezelőtt meg negyedjére a logisztikai teljesítmény index, amely egy olyan felmérés, amely azt vizsgálja, hogy mely országok logisztikai teljesítménye a legjobb. Öt ezer választ kaptunk, majdnem száz országból, ez alapján készítettük ezt a tanulmányt vagy felmérést. piaci hozzáférés és nemzetközi együttműködés a következő pillér. Itt a nem tarifális jellegű intézkedésekről kell beszélni, a szolgáltatások kereskedelmének szabályozási értékelése. Itt alapvetően olyan intézkedések, meg akadályok, amelyek azt korlátozzák, hogy határon átnyúló módon szolgáltassanak. A regionális integráció a következő összetevője ennek a pillérnek. A multilaterális fordulóra utalnék itt egy fél szóval, illetve az óriási mega projektek. Itt van a TTIP, amiről örök is nyilván sokat beszéltek mostanában, illetve szubregionális kezdeményezések, a WTO csatlakozás, illetve a folyófizetési mérleg eh, eh, egyensúlytalanságának eh, kérdése. A következő pillér pedig a, a, a sok hatással szembeni ellenálló képesség javítása. Ide tartozik például a környezet barátabb átétele a kereskedelemnek, illetve a szegénység összetevő, az élelmiszer ellátás biztonsága is ide tartozik. a protekcionista intézkedések eh, esetében fontos eh, szempont ez, illetve a nemi esélyegyenlőséghez kapcsolódó kérdések is e pillér alá tartoznak alapvetően a, ezeket tudom összefoglalni elmondani, nyilván a honlapunkon sokkal több információ rendelkezésre ezzel kapcsolatban. Egy újabb terület, ahol nagyon fontos munkát végeztünk, ez a WTO kereskedelem könnyítési tárgyalások, Doha fordulóként ismerjük ezt, amely egy tucat évvel ezelőtt indult, és a Eh, hát nem nagyon volt kézzelfogható haladás egész a közelmúltig. Mi segítettük, támogattuk a tárgyalásokat az elejétől fogva, főként a kereskedelemkönnyítés eh, témájában. 2005-ben éppen ezért nyitottunk egy programot, amelynek a célja az volt a fejlődő országokat, főként az alacsony jövedelmi fejlődő országokat segítettük abban, hogy egyáltalán meglegyen a kapacitásuk arra, hogy a tárgyalásokban részt vegyenek, hiszen fogalmuk sem volt, hogy miről szólt ez, hogyan tudnának részt venni a WTO tárgyalásokban, hogyan is kell ezt csinálni. Egy tárgyalási ö, ö, iránymutatót is kidolgoztunk, amely segít a megfelelő kapacitással nem rendelkező országokat nagyon sokan azt mondták, hogy ez rengetegbe kerül, majd nagyon bonyolult, és lesz, lesz. Éppen ezért egy olyan eszköztárat is kidolgoztunk, amely 120 országban került azóta alkalmazásra, nem csak mi, hanem más nemzetközi szervezetek, ügynökségek is alkalmazták ezt annak érdekében, hogy most először számszerűsítsük a dohai fordulóval kapcsolatos tényeket, adatokat. Végezetül a Bali csúcs született megállapodást követően mi is próbáljuk segíteni a vállalások teljesítését annak érdekében, hogy megfelelő források, erőforrások és kapacitások meglegyenek ahhoz, hogy a a szerződő felek országok a vállalásaikat tudják teljesíteni. A dohai fordulóval kapcsolatban tehát itt van a bali megállapodás, az a, a kereskedelmi könnyítés mellett az agráriumra is kiterjed, ez főként az élelmiszer biztonság, illetve élelmiszer ellátás biztonságára. Fontosnak tartjuk ugyanis, hogy a belföldi fogyasztást próbáljuk biztosítani, anélkül, hogy túlzott mértékben torzítsunk a kereskedelmen, és hogy se a protekcionizmus ne jelenjen meg, és ne üsse fel csúnya fejét, se óriási költségű beavatkozásokra ne legyen szükség a vámmentes, kvótamentes hozzáférés, a DFQF rövidítés alatt ismert, ez a legfejletlenebb országok számára nagyon fontos piaci hozzáférés jelentheti, illetve javulást a piaci hozzáférés tekintetében. Emberek millióinak segíthetünk ezáltal abban, hogy a mély szegénységből kilábaljanak, kiemelkedjenek. A bali csúcsot követően egy olyan a Bali Agenda meghatározza a tennivalókat, a világbanki csoport kereskedelemmel kapcsolatos támogatásainak több mint 50%-a így is a kereskedelem könnyítés szolgálja, például az ellátási láncok vagy termékpályák hatékonyabb átételét, például, hogy a határokon, a kikötőkben kevesebbet kelljen várnia az áruknak, Egyébként a logisztikai teljesítményindexből ez is kiderül, hogy ki hogy teljesít ez ügyben. Természetesen ebben továbbra is segítünk. A portfóliónkból kiragadva egy újabb pillanatfelvétel. A kereskedelem könnyítés láthatják, hogy a portfóliónk gyakorlatilag 50%-át adja, a 12 milliárdból kb. 6-ot erre fordítunk röviden folytatva meg azok az unióval kapcsolatos területek, ahol szintén aktívak voltunk, például másfél-két év, elmúlt másfél-két évben segítettük Görögországot, először is a diagnózisban, hogy a görög gazdaság versenyképességét mi gátolja, egy diagnosztikai jelentést pár hónappal ezelőtt tavaly ősszel jelentettünk meg a korábban említett eszköztár eh, bevetésével próbáltunk itt eh, részletes diagnózist megalapítani arra vonatkozóan, hogy mi a baj a görög gazdasággal. A Világbank egy, eh, egy, egy Európai Bizottság által támogatott átfogó kezdeményezéséről beszélhetünk itt. Mi volt ennek az eredménye? Nos, a diagnózis benchmarkokat, tehát hivatkozási számokat, adatokat állapított meg. A Doing Business Report, amelyet a világbank minden évben el készít, nyilván ezt önök, önök is ismerik, a tavalyi évben Görögország óriási javulást ért el, ahogy ebből a jelentésből is kiderül. A elemzési munkával segítettük az EU-török vámuniót, ami már közel két évtizedes múltra tekint vissza. Alapvetően azt tanulmányoztak, hogy mi ennek a gazdasági hatása, kihatása, mi az, ami jól működik, mi az, amit lehetne változtatni ennek érdekében, hogy javítsunk ezen a vámunión. Nyilván pár héttel ezelőtt, amikor egy kollégám hosszabban beszélt erről a jelentésről, azt önök közül sokan láttak, hallották, formálisan kettő hét múlva fogjuk ezt indítani Ankarában, amennyire um, tudom. Úgy érzem, hogy az jövőben is a, fe, a tevékenységünk fontos területen marad. Végezetül a preferenciális kereskedelmi területek, ezek a mega PTA-k, itt a TPP TTIP eh, megállapodásokról beszélünk, ezek úgynevezett platina megállapodások a világ legnagyobb gazdaságai között. Ezek nem egyszerűen arról szólnak, hogy a kereskedelmi megszorításokat megszüntessük, vagy a vámtarifákat csökkentsük, ambíciózusabbak ennél a hagyományos kereskedelemnél, a nem tarifális jellegű intézkedéseknél is tovább ennek környezetvédelem, a, a, a munkaügyi szabályok, sőt a pénzpiacok is ide tartozhatnak. Mi egy fejlesztés politikai ünnökség vagyunk, nem a WTO, így nyilván kevesebbet foglalkozunk közvetlenül eh, ezekkel a kérdésekkel, ezekkel a kereskedelmi megállapodásokkal. Inkább az foglalkoztat bennünket, hogy a fejlődő országokra ez milyen hatással lehet, főként az alacsony jövedelmű országok milyen mértékben tudják kihasználni a kereskedelmi lehetőségeket, és az foglalkoztat bennünket, hogy ezek az óriás megállapodások hogyan harmonizálhatóak, hiszen vannak aggodalmak azzal kapcsolatban, hogy ezekhez hogyan lehet csatlakozni, hogyha egyszer a tárgyalásoknak vége szakad, illetve azzal kapcsolatban is vannak aggodalmak, hogy mi lesz azokkal, akik kimaradnak szól legyen szó szomszédos országokról, vagy általánosságban minden ilyen preferenciális megállapodás esetében fennáll annak a veszélye, hogy a kimaradó országokra ez komoly hátrányjal járhat, főként, hogyha ezek fejlődő országok, és ha ez így van, akkor ez szembe megy a mi céljainkkal, például a szegénység csökkentése és a gazdasági növekedés támogatása tekintetében. Elnök úr, ennyit szerettem volna dióhéjban felvillantani ezzel kapcsolatban. Hogyha bármiféle kérdésük van azzal kapcsolatban, amit elmondtam, vagy amit nem mondtam el, akkor kérem, ne hamozzanak, állom a kérdések özönét. Köszönöm szépen, Luis úr. Nekem van számos kérdésem, és minden bizonyal a képviselőknek is vannak kérdéseik. Members may have. Um, the EU is the biggest... Uh, Az EU a legnagyobb uh, a kereskedelmi segítség nyújtó donátor. Önök a világbankban hogyan mérik a hatékonyságot, illetve ezt hogyan kezelik? A bali folyamatról ön beszélt, én ott jelen voltam, ön felhívta a figyelmet a kereskedelmi egyezményekre. A világban hogyan vett részt eh, ebben a folyamatban? Egy dolog, amit mi szeretnénk, hogyha elhatározták azt, hogy milyen segítséget nyújtanak, akkor nagyon fontos számunkra az, hogy a gyakorlatban is hatályba lépjenek ezek a megállapodások. Kicsit aggódom az élelmiszerbiztonság miatt. Régóta dolgozom itt a parlamentben, és a korábbi fordulóban is ott voltam, az uruguay fordulóban, az élelmiszerbiztonságnál egy nagy hibát vétett az Európai Unió, más szavakkal fogla, fogalmazva, azzal, hogy csökkentettük az élelmiszer árát, tökretettük az élelmiszer piacokat harmadik országokban. Ez az én személyes véleményem nem biztos, hogy mások is osztoznak benne. Amikor Ez egy jelentős politikai ügy volt, az élelmiszerbiztonság kérdése, de ez egy korábbi protekcionizmus tulajdonképpen. Nem tudom, hogy a Világbank ezt figyelemmel követi el majd, ennek a kockázatát. Tehát mi tudjuk azt, hogy hiány lesz élelmiszerben, de ha mondjuk túlságosan sok élelmiszert tartalékolnak, akkor ez mit okozhat hosszú távon? Pakisztán, Banglades és az országok számára ez hosszú távú problémát is felvetett. Önök figyelemmel kísérik -e mindezt? Ami pedig a tétipeket illeti, én tudom, hogy óriási országblokkok léteznek, Európaiként én nem mondom azt, hogy nekem van igazam, vagy nincsen, viszont hogyha a standardjainkat közösen el tudjuk fogadni az USA-ban, Kanadában, Európában, a Kanadában, stb., nem hiszem, hogy ez segíteni a harmadik országokat, hiszen a standardokról mindig multilaterális megállapodások léteznek. De akkor felmerül a kérdés, hogy az amerikai, európai standardokat kövessék a harmadik országok, hogy esetleg a sajátjaikat. De én azt gondoltam, hogy ez talán egy jó dolog lehet, ami ki kerekedik mindebből a folyamatból. Van-e további kérdés jelenleg? Úgy tűnik, hogy nincsen. Köszönöm szépen ezeket a kitűnő kérdéseket. Sorrendben szeretnék válaszolni, hogy hogyan követjük a segítségnyújtás hatékonyságát. Egyre inkább arra összpontosítottunk, hogy milyen eredmények, kézzelfogható eredmények születnek, és nagyon szigorú monitoring elveket, illetve standardokat használunk, illetve a korábbi hatás tanulmány módszereit is megtartottuk. Ezt nem minden egyes területen végezzük el, nem minden projektnél, viszont igen, kidolgozott projektmonitoring struktúrákkal rendelkezünk és dolgozunk, amelyek lehetővé teszik, teszik azt, hogy már egy korai szakaszban beazonosítsuk a kockázatokkal rendelkező projekteket. A legtöbb esetben, nem az összes esetben be tudunk avatkozni, és tehetünk valamit. Egy másik módja annak azt gondolom, amikor a piacokat teszteljük, az az, hogy a gyors növekedés ebben a portfólióban tulajdonképpen elismerése a kormányok munkájának, mi szerint érdemes ezt a munkát végezni. Különösen az alacsony bevételű országokban létezik egy konkrét pénzösszeg, tehát hogyha mondjuk 100 millió dollárt költenek el egy kikötő bővítésére, akkor ez az az összeg, amit nem tudnak majd elkölteni az oktatásra, iskola bővítésre, utaképítésre, stb. És az a tény, hogy mi ezt ki tudtuk bővíteni, illetve el tudtunk mondani egy olyan példát, amely a politika döntéshozókat igenis meg tudja győzni arról, hogy konkrét eredményeket tudunk felmutatni, akkor ez egy jó jel. Ami pedig a um, kereskedelmi megállapodásokat illeti, amelyek valóban születtek, tehát dolgozunk a WTO-n belül is az alacsony bevitelő országok kérdésével, És továbbra is meg fogjuk említeni azt, hogy nagyon sok fejlődő ország számára az elkötelezettség, a kötelezettség vállalás, amelyet hamarosan vállalni szeretnének, nagy mértékben kielégítése került, úgymond tehát. A kihívás itt nem abban rejlik, hogy ezek óriási, nehezen teljesíthető megállapodások, hanem ezek egyszer megállapodások. Korábban már elmondtam, hogy a legfontosabb dolog az, nem, olyan, nem annyira az a fontos, hogy milyen mély az elkötelezettség, hanem az, hogy létezik egyáltalán ilyen. Az ötös függelékbe tartozó szervezetek, számos pénzügyi szervezet tartozik egyébként ide, illetve egyéb az szervezetek, ezt talán ismerik. Ők segítik a kereskedelmet, és ezek a csoportok már rendszeresen üléseznek, informális módon Genben, illetve igyekszenek koordinálni azt, hogy hogyan tudunk tovább lépni, a donorokkal találkoznak, megpróbálnak technikai segítségnyújtási alapokat mobilizálni, ahol a támogatási alapoknak helye van, de ami bennünket illet, úgy érezzük, hogy amit mi meg tudunk például tenni, és mások nem, az nem pusztán egy adott probléma diagnosztizálása, illetve probléma megoldása, hanem létezik egy hitelnyújtási portfóliónk, tehát nem csak azt tudjuk beazonosítani, mi az, ami működőképes, mi az, ami nem, hanem a nehéz stratégiai döntéseknél segíteni tudunk abban, hogy megoldjuk a problémákat, ami az élelmiszerbiztonságot életi, nagyon sok bűn, ugye, mondom, amit elkövettek, nem csak az EU-ra mutogatnénk, hanem az egész világon igaz ez, az élelmiszerbiztonság területén. A mi aggájaink összhangban állnak az önök aggájaival, mint ahogy ezt jeleztem. Megpróbáljuk elismerni azt, hogy bizonyos országokban, különösen a szegényebb élelmiszerimportőr országokban az élelmiszer ellátás, az élelmiszerhez való hozzáférés jelentős stratégiai szempont. Ennek a hátulütője, mint amit például az exportőrök is végeznek, a piac arra kényszeríti őket, hogy bekapcsolódjanak úgymond destruktív magatartásokba, illetve nem a versenyhelyzetet támogató piaci fellépésbe. Hát számunkra nagyon fontos az, hogy ne csak a kereskedelmi csoportunk járjon el így, hanem a G20-ak is. A mezőgazdasági szekciónk is foglalkozik a témával, és továbbra is szorosan együtt szeretnénk működni a figyelemmel követést illetén. Amikor a válság kirobbant, tudjuk azt, hogy ez egyedül létezett egy élelmiszer ellátási válság is, és emiatt nagyon destruktív nyomás nehezedett a nettó élelmiszer exportőrökre. Önnek teljes mértékben igaza van. Azt gondolom, hogy a T-tipekből nagyon sok pozitív dolog is kikerekedhet, de nagyon sok negatív dolog is. Felszerette volna figyelmet hívni arra, hogy ezekből a megállapodásokból alakulhat ki a fejlődés megfelelő irányban, mint például a szabályozási standardok, hasonló kérdések, illetve csökkenteti mindez a bizonytalanságot. Mi szeretnénk eh, biztosítani azt, hogy hogyha például az EU és az USA megállapodnak eh, kölcsönösen egységes egészségügyi standardokban, ami lehetetlen a legtöbb fejlődő ország számára, tehát nem tudják ezeket a standardokat azonnal betartani. De lehet, hogy rövid távon segítségnyújtás jöhet létre, tehát A mi feladatunk az, hogy azt próbáljuk megvizsgálni, hogy ezek a megállapodások, amelyeket máshol kötnek, milyen váratlan hatást fejtetnek ki. A Bázeli 3-as bankszérrel vonatkozó standardokban történő megállapodást mi erőltettük, illetve drasztikus módon szerettük volna a kockázat felmérést a kereskedelem finanszírozáshoz kapcsolatban csökkenteni. Korábban a kockázat sokkal magasabb volt, nagyon sok pénzintézet kiszállt a kereskedelem támogatási bizniszből, és nagyon sok fejlődő ország nem tudott ezekhez hozzáférni. Tehát nem a varázspálcánkat ütöttük meg, hanem azáltal, hogy meg, megpróbáltuk felmérni a helyzetet, olyan üléseken például, ahol az alacsony bevételű országok nincsenek eh, jelen, sikerült ezekről a témákról beszélnünk az új eh, szabályozásokkal kapcsolatban is. Köszönöm. Agree with what... Köszönöm. Anyway, and, um, in... Köszönöm. Azt gondolom, hogy eh, sok mindennel egyetértünk, ami elhangzott. Viktorin úr esetleg a bizottság részéről. Szeretnék kommentálni az elhangzottakat? Um, Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Louis úr nagyon érdekes prezentációt tartott. Az Európai Bizottság részéről mi nagyon hálásak vagyunk a világbanknak. A Doing Business Report-ról eh, itt ebben a szakbizottságban is beszéltünk. illetve nagyon komoly a felépésük helyszínen, és rengeteg ország élvezi az előnyeit a Világbank csoport munkájának. 2012-ben kiadtunk egy nyilatkozatot e témában, amelynek célja az volt, hogy három dolgot kell ezzel kapcsolatban hangsúlyozni. Our, our preferences on least developed countries and a legkevésbé fejlett országokra és a legrászorultabb országokra koncentrálunk. És az Aid for Trade package-ről is mindenképpen beszélni kell, ami segíti a partnereinket. Az EU és a tagállamok a legbőkezőbb segítségnyújtók az Aid for Trade keretein belül, illetve általában a kereskedelem politikán keresztül. Fontos egy aspektusát hangsúlyoznak, hangsúlyozni ennek, most már felkészülünk magára a végre hajtásra. A megállapodás egyértelmű üzenetet küld. Minden arra mutat, hogy igen komoly előnyei vannak ennek a multilaterális megállapodás végrehajtásának, és egyetértek azzal, hogy itt a, a végrehajtás iránti politikai szándék az, ami talán a legfontosabb. Ugyanakkor fontosnak tartjuk azt, hogy ahhoz, hogy tarthassuk magunkat a vállalásainkhoz. Mi van? Mert a tárgyalások során fontos szerepet játszottunk, hiszen 400 millió euróval segíthetük 2007 és 2011 között a kereskedelmi könnyítési folyamatokat, és legalább azt sikerült elérnünk, hogy a finanszírozás ne változzon a kereskedelem könnyítési megállapodás leírását követő 5 évben. Ennek a nagy részét a hagyományos kétoldalú és regionális finanszírozási eszközökön keresztül jutatjuk el a kedvezményezettekhez, ugyanakkor a kereskedelem könnyítő eszköz a sürgős fellépést, vagy a hagyományos dongolt csatornákból kieső ügyeket támogathatja a világbankkal a kereskedelmi könnyítési támogatási program végrehajtását illetően előre haladott állapotban vannak a tárgyalások. Ez az eszköz azt hiszem, hogy nagyon sokat segíthet abban, hogy kereskedelem eme fontos és aspektusát erősíts. and, uh, thank you. Köszönöm Vittorino úr, köszönjük szépen Luis úr, hogy eljött hozzánk. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes uh, találkozó volt, és remélem, hogy uh, a jövőben is tájékoztatni fogja majd ezt a szakbizottságot, hiszen ez a téma nagyon fontos számunkra, különösen a báli csomagból adódó eredmények tükrében. sokkal nem vártuk ezeket. A hetes pont a bizottsági hatástalomány bemutatása az EU-s a transatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségre vonatkozóan. Ezeket röviden TTIP-eknek nevezzük. Kértünk egy részletes hatásvizsgálatot a bizottságtól, Mielőtt elindultak volna a TTIP tárgyalások, ez a jelentés megszületett időközben. Jacques Bergman professzor úr van itt velünk, aki a Központi Európai Tanulmányok intézetétől jött hozzánk, és kérjük, hogy mutassa be ezt a hatásvizsgálatot. Bertman professzor úr, üdvözölni szeretnék Önt. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk, és hogyha lehet, akkor kérem 10 percben tartsa meg előadását, utána pedig majd kérdéseket fogunk feltenni. Köszönöm. On? Yeah. Do you hear me? Hallengem. We admire the European Parliament. We are here now and then. It's not the first and the Nagyra becsülöm az Európa Parlamentet, néha ellátogatunk ide, nem első alkalommal vagyok itt. A parlament elég bátor volt ahhoz, hogy kérjen egy alátámasztó testállományt a gazdasági modellekről a TTIP-ekre vonatkozóan. A parlamentek nem gyakran foglalkoznak ilyen témákkal, ez nagyon bátor lépés, mert eh, amikor a jó felkészült közgazdászok számára nagyon nehéz ezeket a témákat eh, jól elmagyarázni. Önöket az eredmények érdeklik, illetve hogy ezek az eredmények vajon kétesek-e vagy sem. Ilyen típusú dolgok érdeklik a parlamentet. I hope it. Where's the lady? Something wrong. Ah, you should have, told, <laughs> you should have used the other one. Uh, I will have only nine slides, so uh, Csak kilenc uh, szlájdom van. Ez már lehet, hogy előre is megnyugtató. A parlament, tehát önök arra kértek bennünket, hogy ellemezzük a gazdasági modellezést alátámasztó uh, a hatástanulmányt, illetve a TTIP-ket. A bizottság készített egy hatástanulmányt, és mi a saját jelentésünkben számos dolgot kijelentünk általánosan a hatástanulmányokkal kapcsolatosan, a kereskedelemben, illetve az általános szabályokra vonatkozó hatástanulmányokat, illetve ez a két dolog nem ugyanaz, viszont a tanulmány felmaradó része a gazdaságra vonatkozik, tehát hogyan járunk itt el, Ezeket a TOR-ek tartalmazzák, öt pontban foglalnám ezt össze, a bizottsági metodológiát, elemeztük itt a hatástanulmányt, ennek legfőbb felvetéseit is. Tehát egy nagyon bonyolult eh, TTIP-et eh, kell megragadnunk. Eh, és ez a típusú modell nagyon kiforrott a kereskedelemben, viszont a TTIP-ekkel kapcsolatban ez már nem ennyire könnyű. Ami pedig a hatás tanulmány összevetését illeti, korábbi kereskedelmi megállapodásokról, Kanada és Japán között köttetett megállapodásról készült hatástanulmány, ők is születtek, viszont a TTIP-ek esetében ezek a hatástanulmányok máshogy néznek ki. De azok a mm, kérdések, amelyeket önök a szlájdok tetején olvashatnak, ezek a kérdéseket, az, ezeket a kérdéseket a parlament tette fel, és ezekre megpróbáltunk lehetőségeink szerint a legjobban válaszolni. A CGE modellt használták, ezt találtam azt a bizottsági hatástanulmány, erre a válaszunk az, hogy igen, 50 oldas ez a hatástanulmány, de természetesen ezt kontextusba kell helyezni. Azt gondoljuk, hogy nincs jobb módja ennek a kimutatásnak, és jó Frankó csapata ezt kitűnően végezte el, ő a GTEP közösségnek is tagja, másokkal együtt. Miért ennyire különleges ez a módszert? Lehetővé teszi a különböző gazdasági szereplőkre vonatkozható modell kialakítását különböző szektorokban, mint például az a munkaágazat, a teljes gazdaságban, <clears throat> beleértve számos országot. Ez pedig kulcsfontosság az itt jelenlévő képviselők számára. Ez nem azt jelenti, hogy csak dicséret létezik a jelentésben, nem létezik az ideális modell, természetesen a Szent Gált keresik a képviselők, de ilyen nincsen. Ennek a modellnek is megvannak a korlátai, de ez nem jelenti azt, hogy létezik ennél jobb modell. A teljes mértékű munkaerőpiaci rugalmasság nem létezik Európában, amúgy az USA-ban sem, és a modell természetéből adódik, ami ezt meghatározza, és nem a szerzők igényei, ami a befektetéseket illeti. Frankó eh, jelentésében ez szerepel, a CGI modellben ez azonban nem. Mindennyian tudjuk azt, hogy az EU, USA közös beruházásai gigantikusok. Az innovációt nem lehet modellezni, a termelékenységet is nagyon nehéz modellezni, a termelékenységi növekedést, a cégek mérete között nem tesznek különbséget, és a következő szlájdból majd kiderül azt, érthető módon, hogy a parlament mit is szeretne. Két példát említenék a környezet és szociális hatásokat illetően, illetve hogy mit kértek az, a parlamenti képviselők, különösen a hatás, környezeti hatástanulmányban csak a széndiokszid kibocsátás szintjéről tesznek említést, más környezeti hatások is léteznek, amelyek egy normál CGE modellben nagyon nehezen megjelenthetőek. A CGE E modellek a kereskedelemben kerülnek alkalmazásra, de mindig döntés kell hozni, hogy a modell mely részeit alkalmazzuk. A következő aspektus pedig a szociális hatás. Ez a fenntarthatósági hatástanulmány foglalkozik ezzel. Ma indul, tehát mai napon veszi kezdetét ez a hatástanulmány. A bizottság jelölte ezt ki ők kérték azt, hogy legyen fenntarthatósági hatástanulmány, és a hatástanulmánynak kulcsfontosságú szereplői pedig a két említett aspektus szeretnék ötvözni. A weboldalukon tegnap tették össze az összegző jelentés eredményei, tehát egy év múlva már a bizottság határoz erről, sokkal többet fogunk tudni a környezeti hatásokról, illetve a hatásra környezetvédelmi aspektusairól, hiszen ezen célokra a CG modellen kívüli elemeket is használnak, és mi erre kitérünk a jelentésünkben, és ez fog történni. Ami a szociális hatásokat illeti, létezik két aspektus, amely szerepel a frankofil jelentésben, az egyik a fizetésbeli változások, a illetve a munkaerő átcsoportosítás egy olyan esetben, hogyha egy ágazat visszafejlődik, vagy azért, mert megszűnnek munkahelyek, vagy pedig csökken az igény. Tehát akik a legrugalmasabbak, ők a nyertesek. Tehát mindez azt jelenteni, hogy nem létezik a munkanélküliség, boldog világban élünk, de azt gondolom, hogy ez kicsit máshogy néz ki, hogyha a valós világot né- megnézzük, tehát egy bizonyos időt eltöltöttünk azzal, hogy kimondjuk, mennyire nehéz a munkanélküliséget és átmenetileg vagy a hosszú távon ebbe bevelni. A CGL modellek erre alkalmatlanok. Tehát, hogyha van kérdés, majd ezzel kapcsolatban szívesen visszatérek még rám. Számos mintavétel történik, megfelelő mintavétel. Azt gondoljuk, hogy a szektorális minta, minták, 20 darab, szám szerint megfelelő, hiszen itt jelentős TTIP hatást várunk, nem triviális ágazatokat kell abból venni, ahol ennek semmi értelme nincs, hogyha um, 20 um, szektort építheti ide bele, mert amúgy a CG égben összesen több mint 50 modell megvalósítására van lehetőség a költségeket, amennyire ezek ismeretesek, 2009-es tanulmányból ismeretesek, Ez egy óriási projekt, és csak 20 ágazat esetében ismeretesek ezek az adatok. Tehát az NTB költségek megjelentése nélkül ez lehetetlen. Tehát ezek a modellek annyira bonyolultak, illetve számos adatra van szükség, hogy mi feltüntettünk a tanulmányunkban egy lábjegyzetet, amiben utalunk arra, hogy a 300 oldalas függelékből egy oldalt emelünk ki, ahol például van az adatgyűjtésre, illetve az adatgyűjtési feltételekre. A tanulmánynak alapvető aspektusa, hogy több mint 224 ezer megjegyzést tartalmaz, tehát e, itt már készítettünk magunknak egy képet. Hogyha a háztartásokat is belevesszük ebbe, akkor ez csak tovább bonyolítja a már így is bonyolult képet. A bizottság megtette megfelelő feltételezéseket, de erre azt válaszolnám, hogy igen. Ezt a problémát nem tudjuk megoldani, hiszen ha 42 exportot veszünk például, akkor itt egy óriási projektor van szó, szóval ezt látnunk kell. Megnéztük a különböző kifejtett hatásokat. A világban vagy kollégám is foglalkozott ezekkel a hatásokkal, tehát a bizottság által kért modell hatása primitív, itt 20%-ra van szó, és a közvetlen hatásoknál pedig 10%-os ez az arány. De mi a tanulmányunkban, alig volt erre három hónapunk, egy kicsit megpróbáltuk kihangsúlyozni azt, hogy eh, a hatásokat hogyan mérhetjük, de ez még nem zárult le, kevés az időnk, és a következtetéseink következőek. Az öt nevezett országon kívül, amelyek közvetlenül kapcsolódnak Törökország, Svájc, Norvégia, Mexikó. Azt gondoljunk, hogy a kereskedelem mértéke nem a, nem a meghatározó a hatásoknál, és hét jelentős kereskedelmi ország van ezeken kívül, ahol ezek a számok alacsonyak. Szektorai soka is lehetnek a hatáskifejtésnek, vagy másokok, de a jelentésben ezt nem tudtuk megoldani. Ez túlságosan sok munka, és az irodalomban sincsen semmi e, megbízható adat ezekről. Oroszország gyémántot, olajat exportál, tehát itt a hatás nem annyira valószínű. Látunk egy táblázatot, és engedjék meg, hogy elmondjak ezzel kapcsolatban néhány dolgot. Összesen kilenc szlájdra akartam csak kitérni. Ha megnézzük Brazíliát, Brazília a TTIP kell bonyolítja le 31%-et a kereskedelmének, hogy a többi országot, Kanadát, Törökországot, Norvégiát, Svájcot, stb. belevesszük ide, akkor 36%-ra növekedne ez az arány. Tehát a szatellita országok nem eredményeznének dominó hatást. A hét országból kell, hogy ez kiinduljon. Vagy további példa, Kína például. Kínában a 37% a kereskedelmnek bonyolódik TTIP-ekkel, illetve ez 38%-ra is növelhető. Kína esetében ez elégséges valószínűleg? Indonéziánál 17%-os ez az arány, illetve plusz 2% jelenik még meg, és Dél-Afrikában 28% plusz 3% extra. Ez nem azt jelenti, hogy a hatás nem jelenik meg, viszont fel kell tenni a kérdést, hogy van-e arra igény, hogy máshoz csatlakozzanak, mint ez az öt ország. Törökország 34%-át kereskedelmének TTIP-ekkel bonyolítja, ha Mexikóról, Kanadáról, Norvégiáról beszélünk, ők teljes mértékben integrálódtak nagy szomszédaikhoz. Tehát itt már léteznek különböző rendszerek, ahol sokkal könnyebb megszervezni Felmerül a kérdés, hogy a bizottság által megállapított eredmények megfelelőek-e. A szolgáltatásoknál nem, amúgy pedig igen. Úgy érezzük, hogy ez a CG és modell túlságosan alacsony. Ez a GDP felét érinti, éppen ezért nem lenne különösen meglepő, hogyha a GDP 1%-ára térnénk vissza tehát eh, ilyen típusú dolgokat állítható. Ami a hatásokat illeti, és itt végezetül megmutatom az utolsó szlájdot, más típusú megközelítések is léteznek, ezekről szívesen beszélek. Azt gondolom, hogy a szatellita tanulmányok nem annyira érdekesek, négy eh, ország létezik, amely hasonló modellt alkalmazott, mint Franco, illetve a két másik megközelítés volt -e érdekes, Itt három és fél a magasabb értékekről beszélünk, egészen 5,5%-nál magasabb értékek, tehát ez gigantikus különbség. A Bertelsmann tanulmány a következő. Itt egy nagyon egyszerű példával állunk elő, miszerint ilyen eredményeket nem lehet elérni. Köszönöm. Uh, Köszönjük, professzor úr. Az árnyék előadókat kérdem először, szeretnének el hozzászólni? Um, <clears throat> thank you very much. Um, I believe this is a big... Köszönöm. Jó lenne részletesebben is megvizsgálni az önök tanulmányát. Hallja most már? Talán próbálja meg felhallgatóval. Um, I'm with the Liberal Group uh, working on TTIP. Um, No, a lot of liberális frakció nevében kérdezem, mennyire megbízható egy hatástanulmány, ez ügyben vannak fenntartásunk, nagyon sok múlik majd a tárgyalásokon. Természetesen, önök vizsgálták ezt? Minimális, maximális, potenciális hatás vagy inkább csak én, mint egy tudományos módszerrel közelítettek ehhez, mint az Európai Bizottság hatástanulmánya. Tehát várhatunk önöktől egy, egy tartalmilag ilyen típusú hatástanulmányt, vagy megmaradnak a jelenlegi megközelítésnél. Christopher Fjellner a néppárt nevében. Köszönöm szépen! Nagyon érdekes prezentációt hallhattunk. Az utolsó diával kapcsolatban mindannyian tapasztaltuk ezt. Röviden arról beszélt, hogy hát szép lenne, de lehetetlen. Tudná esetleg erről kicsit bővebben is szólni, mint minden tanulmány esetében. Hogyha vannak hiányosságok vagy gyenge pontok, ez nem jelenti azt, hogy az egészet kukába kell dobni. Ön szerint mik a gyengék és mik az erős pontok. Köszönjük, Christopher! Ilyenek zöldek nevében. Merci, uh, Robert. Uh, Köszönöm, Robert. Lenne egy kérdésem. A parlament irányába ugyanis úgy tűnt számomra a folyamat során, hogy ez uh, a tehát nem kérdőjelezem meg a, a, a választást és a CUPS munkáját, de hogyan lehet az, hogy végül nem a bolonyai nyertesek vagy csapat végezte a tanulmányt, mint hogyha ők nyerték volna ezt. Hallhattunk arról, hogy mennyire nehéz modellezni a gazdasági ágazat egészét, mennyire nehéz a nem tarifális jellegű ö, akadályokat számszerűsíteni. illetve hogy általánosságban ezeket hogyan lehet csökkenteni ezeket a nem tarifális eregű akadályokat. Valószínűleg ez a legjobb módszer e, erre a modellezésre. A kérdés számunkra az, hogy milyen politikát tudunk ezen elemzés alapján megalkotni. Dekuktúr ma reggel beszélt arról, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás e, szívében ezzel 120 milliárd euró, ami ház, háztartásokra lebontva 500 akárhány eurót jelent évente. Ez elképesztő. Az Európai Bizottság sajtó közleményeit hogyha mm, megnézzük, ugye arról beszélnek, hogy 545 euró 2025-re háztartásonként ennek az előnye. Egyszerűen nem értem, hogy hogy juthattak ide. Évente háztartásonként 545 euróról beszélünk, és ön közben arról beszélt, hogy a társadalmi hatással nem számoltak mert a, a hatástanulmány a fenntarthatóság szempontjából például nem, nem számolt ezzel, vagy a, vagy a munkaerőpiaci hatást sem vették figyelembe. Felmerül bennem akkor a kérdés, hogy a, a felelős politikusoknak, vagy politikai felelősségnek ön mit javasolna a módszertani, tudományos fenntartások milyen hosszú sorát lehetne a lábjegyzetbe írni. Igen, a transatlanti megállapodást kössék meg, mert 2027-ben ennyi 100 milliárd euró és háztarság háztartásonként eh, ennyi száz euró előnye lesz ennek, de hát ezt hány eh, ilyen disclaimer mellett tudnák eh, mondani, mennyi megjegyzés, mennyit kellene írni a megjegyzés rovatba ahhoz, hogy ez igaz legyen. Először a bizottságnak adnék szót, mielőtt meghallgatjuk az ön válaszait, ha ezzel egyetért. Figyelmet felkeltette, és Christopher nyilván erre tért ki, az a tény, az egyszerű példa azt mutatja, hogy az eredmények lehetetlenek. Ő nem túlságosan optimista, nekem úgy tűnik. Optimista ön a TTIP-ekkel kapcsolatban, a TTIP-ekre vonatkozó javaslattal kapcsolatban, vagy pedig úgy érzi, hogy túlságosan sok a bonyodalom, a nehézség. Először a bizottság kap szót, illetve Bent. Köszönöm szépen, elnök úr! Igen, én négy pontot szeretnék egy kicsit. Nem, csak háromra szeretnék rákérdezni. Az egyik a, az NTV költségei. Ugyanis azt mondta, hogy tulajdonképpen csak egy tanulmány van, egy létezik, ami aránylag megbízhatóan bemutatja, azt, hogy mit lehetne megspórolni ezeken a kereskedelmi kiadásokon. Nem túl vékonyka alap ez arra, hiszen nem is igazából tudjuk, hogy melyik MTB-ket fogják egyáltalán a kereskedelmi egyezmények lebontani, hiszen hatalmas nagy a tárháza ezeknek a lehetőségeknek. Tehát akkor milyen nagy komolysággal, megbízhatósággal lehet az MTB-ket egyáltalán ide hozzászámítani ehhez a csomaghoz. A második pedig, hogy ez a tanulmány, ami hát eléggé statikus, és gyakorlatilag 15 évre számol előre. Hadd kérdezem meg, hogy egyáltalán ez egy megbízható, komolyan vehető kivetítése a dolgoknak, hogyha azt vesszük főként alapul, hogy a gazdasági dolgok alakulása mennyire megbízhatatlanul alakul. Hogyha 2008 elején mondjuk az ember készítetett volna 15 évre kitekintéssel egy tanulmányt, tehát akkor ez eléggé elment volna a valóság mellett. És ezért az én véleményem az az, hogy ezek a tanulmányok, a CPR és a Bertelsmann tanulmány hát eléggé statikusan állnak hozzá, és próbálnak 15 évre valami alapvonal mentén azért el bemutatni a dolgokat kitekintésként. A harmadik a szociáldemokratákat nagyon nagy mértékben érdekli, ez a foglalkoztatásra való kihatása a dolgoknak. A Bertelsmann tanulmány és gyakorlatilag bizonyos fokig a bizottság is egyenlőnek veszik a foglalkoztatás növekedését az export összefüggésével, egyszerűen nettó foglalkoztatási növekményként értelmezik, és akkor egészen jó számok jönnek ki ebből az egészből. Akkor is, hogyha a számok még nem annyira jók, mint gyakorlatilag amelyek elvesztek a 2008-as gazdasági váltás keretén, de ezt csak a margón jegyzem meg. Tehát gyakorlatilag a foglalkoztatásra való kihatás, az gyakorlatilag pótolagosan nettóként veszi. Az IFO tanulmány az azért már kicsit differenciáltabban áll hozzá, mert hiszen azért jel, jelzi, hogy vannak vesztesei és nyertesei ennek a dolognak, tehát gyakorlatilag a lebontásai, a korlátok lebontása révén, ahogy ezt a bizottság is elmondta, produktív vállalatoknál növekmény lesz, tehát gyakorlatilag az árak, a kereslet növekedése oda vezet, hogy ők potlagosan növelni tudják a foglalkoztatást, azonban a nem produktív cégek, azok pedig ráadásul még az erőteljesebb külföldi verseny alapján még jobban csökkenteni fogják a foglalkoztatottsági szintjüket. Tehát a Bertelsmann IFO és a bizottsági tanulmányok, hogyha megnézzük a foglalkoztatási kihatásokat, hatalmas különbségeket mutatnak. Tehát akkor hadd kérdezzem meg, hogy hogyan lehet egyáltalán komolyan vehetően, szeriőz módon, egyszerűen a foglalkoztatási szempontból nyertesekről és a vesztesekről eh, szeriőz eh, információt adni és ezt értékelni. Köszönöm. Give the floor to... Köszönöm, Bent. Lucy-nek és Szernének szeretném megadni a szót a bizottság képviseletében. Mr. Chairman, uh... Köszönöm, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőknek a munkáját, a jelentéseket. A jelentést az imént mutatta be a professzor úr. Azt gondolom, hogy kitűnő ez a jelentés, megpróbálta össze vetni különböző tanulmányokat és különböző metodológiai felméréseket próbáltak meg kombinálni, feltételezéseket, azt gondolom kitűnő munkát végeztek általában véve, és ezt mindannyian fontos, hogy egyre értékeljük. Amikor pedig a kérdésekre térünk ki, amelyeket a tisztelt képviselők tettek fel az előadás után, itt egy vagy két pontot szeretnék tisztázni. Létezik egy piros vonal, ugye, úgymond, amely végighalad az összes felszólaláson, mi szerint mennyire megbízhatóak ezek a modellek, ezek az elemek. Azt gondolom, hogy teljes mértékben jogos kérdés ez politikusként, mennyire megbízható ez a modell, teljes mértékben legitim a kérdés, a válasz amit gazdasági szempontból megfogalmazhatunk, ahogy Perkman professzor ezt elmondta, a jövőt ugyan úgy láthatjuk be leginkább előre, hogyha a kompjúterek által generált modelleket alkalmazunk, és ezt a lehető legjobb módon kell megtenni. Ami a megbízhatóságot illeti, illetve a különböző eredményeket, az egyik képviselő kitért erre, Léteznek minimális maximális megközelítések, a bizottság tanulmányban számos felállást megvizsgáltunk, az FTA-k, szabadkereskedő megállapodásokat vizsgáltuk, Tehát a tarifa csökkentések, hogyha megnézzük a bizottság jelentést, végighartunk a táblázatokban a ttp ek előnyeiről a gazdaságra, különböző szolgáltatásokra lebontva, közbeszerzés, többi, Tehát eh, lehet, hogy ez nem tökéletes, viszont eh, áttekintést ad a tárgyalások különböző elemeiről, és ennek vannak ambiciózusabb, kevésbé ambiciózusabb eh, szimulációi, tehát az eredményeket a bizottság a jelentésében megpróbálta a legjobb módon bemutatni ami pedig eh, a szabályozási költségek csökkentését illeti, azt gondolom, hogy ez egy olyan pont, amelyet mindig szem előtt kell tartanunk, és én szívesen visszatérek erre a különbségtételre, a rendelkezések megszületése, megszüntetése, illetve a feltételeknek való megfelelés között. Mi nem deregulálni szeretnénk, nem azt szeretnénk biztosítani, hogy a szabályozásoknak meg lehet felelni, és ennek lennek nagy költsége, illetve ne tegyük kockára a teljes megállapodást. Amikor pedig arról van szó, hogy ettől mit várhatunk, természetesen azt várjuk ettől, hogy könnyebb lesz a vállalkozások dolga, az európai vállalkozások dolga az USA felé történő értékesítésben, hogyha megpróbáljuk a kereskedelmet könnyíteni, szűső szabályainak megfelelni. Hogyha tényleges speciális szabályokat szeretnénk, akkor olvassák el bizottsági feljegyzéseket konkrét példákkal. A KKV-k um, egyszerűs problémákkal nézzek szembe, amikor az USA-ban próbálnak meg értékesíteni. Tehát azt gondolom, a legjobban a konkrét életbeli példák alapján tudjuk ezt megérteni. Mert hát, hogy csak eh, háztartásonként 455 euró ez az érték, vagy 400, 547, nem gondolom, hogy itt a számadatokkal kell foglalkoznunk. Itt, eh, amit mi megpróbálunk elérni, és azt gondolom, hogy ez egyértelmű világosság válik a kommunikációs eszközeinkből is. Mindenütt megnéztük eh, azt az előnyt, ami kialakít alakulhat, és ezt megpróbáltuk allokálni. Azért, hogy egy képet adhassunk arról, hogy ez háztartásonként mit is jelent tőkében, nem teszünk különbséget szegény gazdag háztartások között, szektorokra sem osztjuk fel mindezt. Nagyon sokan szeretnék az említett Szent Gált a gazdasági elemzésekben, de fontos megvizsgálni azt, hogy az életminőséget, érte nem, fel, nem feltétlenül készpénzben kifejező módon, de hogy ennek milyen hatásai vannak. Tehát azt gondolom, hogy a nyerességet így kell értelmeznünk, nem pusztán úgy, hogy nagyon fontos a készpénz monitoringja. Az utolsó pont, amire utalni szerettem volna, ez a foglalkoztatási aspektus, mindez, hogy ezt a Bertelszon tanulmányból veszük, hogy máshonnét. Nagyon nehéz itt a helyzet, éppen ezért üntünk mindenkit óvatosságra, tehát nagyon nehéz konkrét számadatot mondani arra, hogy milyen hatásai vannak a T-tippeknek, illetve azzal kapcsolatban is nehéz ezt megjósolni, hogy hány munkahelyet tudnak teremteni. Éppen ezért a bizottság jelentésen nem szerepel számadat, miszerint ennyi és ennyi munkahelyet hoznak majd létre a T-tippek. Más helyen megpróbáltunk becséseket végezni, például olyan munkahelyek számát illetően, amelyeket, amelyet a kereskedelem facilitál, tehát például, hogyha egy adott kereskedelmi megállapodás megszűnik, hány munkahelyet veszélyeztet mindez, és megpróbáljuk ezeket az adatokat frissíteni. Számunkra nagyon fontos a fenntarthatóság, a versenyképesség, jól fizetett munkahelyek. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm. Visszaadom önnek a szót. Ennyit a bizottságtól. Több mint 50 oldal a dokumentum, de hát szép apró betűvel. Két oldalú exportok az agráriumban, ezt nem említette pedig az agrárium, ez mindig is az egyik nehéz pont volt a tárgyalások során. Az Uruguay fordulóban részt vettem, és hát, hát tudom, hogy ez milyen nehéz kérdés. Kérem, hogy az agráriumról is szóljon pár szót, amikor válaszol. Köszönöm, elnök úr! Most is köszönöm a képviselőknek ezeket a kiváló kérdéseket. Nem akarok kifarolni ebből. A válaszok egy része, része már el is, el is eh, hangzott. Az Európai Bizottság laikusok számára is érthető módon próbálja leírni ebben a nyilatkozatában a helyzetet, ha például ezekben a jelentésekben szerepelnek az ntb kell az NTB-k nélkül, persze senki sem tudja, hogy a TTIP eh, három-négy év múlva milyen hatást válthat ki. A Bertelsmann kapcsolatban először is emlékeztetném a tisztelt képviselőket, és eh, mindenkit, aki itt van, eh, azzal kapcsolatban, hogy mit is mondott a Bertelsmann. A TTIP eh, GDP-re gyakorolt hatása 13% lenne Amerikában, az EU-ban pedig 5%. Gondol, gondolkozunk el ezen a két számon egy pillanatra. Elképzelhetetlennek tartom, és akkor még finoman fogalmaztam, Gigantikus GDP hatásról beszél ez Amerika számára. A kereskedelem egy jelentős része már most is liberalizált, tehát nem arról van szó, hogy ez a 3,5 százalék, ez, ez, ez tarifa, vámtarifa köteles, vagy ilyesmi a 3,5% a GDP-nek, tehát ez a, a, a kereskedelem. Ez tehát 13%-nyi extra, extra GDP-t generálna. Ez elképzelhetetlen, hogyha bárki bármit ért, egy kicsit is ért a közgazdaságtanhoz, az tudja, A CPI e, Fontanyé Párizs szerint 25-szörös lenne a, növekmény, az EU számára pedig 10-szeres lenne. Szerintem ez is elég értetlenül hangzik. Végezetül Kanada példájával élve, a Bertelsmann jelentésben Kanada a GDP-je 9%-át vesztené el, ez jóval több, mint amit a, a válság miatt elszenvedett Kanada. Hát szerintem ez, ez eléggé nehezen hihető. A kanadai kereskedelem 80%-a Amerikával, Mexikóval folytatódik, és az EU-val is van szabadkereskedelmi a Kanadának és sok mm, szempontból már most is nagyon jól állnak köztünk a dolgok. Persze sokféleképpen lehet ezeket a dolgokat értelmezni, de hát számomra ez az értelmezés. A többi kérdéssel folytatva a szociális társadalmi hatással kapcsolatban másképp is értelmezhetjük a szektorok közötti megosztást, úgy is, mint e, nagyobb kereslet, kisebb kereslet és az ettől függő e, munkahely számbeli változás. a A modellt tehát politikai hátsó szándék nélkül is többféleképpen lehet értelmezni de igazi, jó modell nélkül szinte lehetetlen is ez. Hogyha elfogult elemzésre használjuk ezt, vagy kihagyjuk a történet felét, akkor ez nyilvánvalóan nagyon elfogult lehet, ami veszélyes. A az SIA elemzés, majd egyébként a pontosabban kitél erről a fenntarthatósági index elemzés által. Az elnökünk megkérdezte, hogy optimista vagyok-e. Hát sem optimistának, sem pessimistának nem kell lennünk, hanem elemzőként teljesen semlegesnek. Hogyha, de szívesen válaszolok a kérdésre, az optimista Mit jelent az optimista? Két dolgot jelenthet. A TTIP érdekes dolog, amivel érdemes foglalkozniuk önöknek? Ha ez a kérdés, akkor azt mondom, hogy igen. Múlt héten a SEPS-ben egy, egy, egy nyilvános ebéden vettem részt, ott elnököltem, ott volt egy képviselő is, aki nagyon kritikus volt, és én ezt nehezen értettem, mert ennek a pessimizmusnak az okát nem igazán értettem és láttam. Jó, hogy ha mandátumban nem bízunk, akkor rendben van, de én egyelőre bízom ebben. Tehát optimista vagyok én alapvetően ez ügyben. Hogy a végeredmény ügyében optimista vagyok-e? Hát, elnök úr, erről talán majd legközelebb beszélnék a TTIP elemzésével foglalkozunk SEBS-ben, és roppantul érdekesnek tartjuk, de hát nagyon nehéz dolog ez. Uniós jogszabályalkotóknak, önöknek kell eldönteniük, hogy, hogy van -e ennek értelme igazából. Ezt nem tudom megjósolni, ez túl korai lenne megjósolni. De természetesen mi is próbáljuk, próbálunk dolgozni azon, hogy hogy ez működhet. A Reach-en vonatkozóan dolgozunk most egy hasonló elemzésen, hogy eh, mit érhetünk el mondjuk a reach -el. A német képviselő úr kérdezte, hogy eh, van-e megfelelő bizonyíték eh, arra, amit állítunk. A Fontanyé a Párizsi Fontenyi úgynevezett eh, gravity analysis is végzett, és eh, nehéz megmondani, hogy ez mennyire eh, megbízható, hiszen ez ideig nem hozták nyilvánosságra. Újabb jó hír az is, hogy a Digi Research egy új négy éves projektet indított, Pronto névre hallgat ez. Most először komolyan foglalkoznak ezzel a kérdése. Persze nem könnyű kérdés ez. Persze szakértelemben, szaktudásban nincs hiány, de hát óriási fába vágták a fejszéjüket. A kérdés igazából az volt, hogy lehet-e szimulálni ezeket a különböző különbségeket, hogy a TTIP működésében Persze különböző szimulációkat lehet különböző modellekkel végezni, de a közgazdász nem azt mondja, hogy ez lesz, hanem azt mondja, hogy a modellben ez így működött, e, ez lesz ebben az évben, valószínűleg ez lesz e, a, az eredmény. A közgazdászok általában e, szerények ez ügyben. A Bertelsmann nyertesek és vesztesek ügyben egy strukturális külségi modell is megjelenik itt. A Bertelsmann megközelítése annyira, annyira vad, ha használtam ezt a jelzőt, így nem tudom, hogy megbízhatunk ebben. A nyertesek és vesztesek alapú megközelítés alapvetően nem rossz, a kérdés a képviselők számára az, hogy a vesztesek, azok rövid távon vesztesek, vagy esetleg hosszú távon ők is nyertesek lehetnek. Köszönöm. Thank you, uh, Professor Peltman. thank you very much for your... Uh... Köszönjük szépen a válaszokat. Következő napi rendi pont, egy rövid pont, mielőtt átterünk a 9-es kérdésre. Ez egy információs pont, a folyamatban lévő három oldalú tárgyalások jelenlegi állása. Uh, it's the state of play, ongoing trialogue negotiations. Um, tehát a háromoldalú tárgyalásokról lesz szó. Március 20-án az ötödik informális trialógusra került sok sor az e ISTS pénzügyi reagálási eszközről. A görög soros elnökség készített javaslatot az 1-es, 8-as, 9-es és 13-as cikkekhez kapcsolatban. Ezeket a cikket vitatta a trialógus. A trialóguson széles körül megállapodást született a főbb kérdésekben ami a kompetenciákat illeti az egyes cikkeiben. Erről a kérdés a tanács nagyköveti szinten vitázott az elmúlt hét péntekén, és sikerült kompromisszumot kötni. A parlament jelenleg gondolkozik ezen a javaslaton, a következő trialógusra ugyanebben a témában holnap kerül sor 9 és 10 óra 30 között. Úgyhogy ezen a társjogalkotók kompromisszumot találnak, Azért, hogy még ez a mandátum alatt ezt megoldjuk, akkor szavazásra kell sort keríteni. Az utolsó ülésünk után egy külön interülést kell összehívni a triológus után, ezért hogy szavazzunk a triológus eredményeiről. És így az összehívandó különleges ülésről ma délután hoznak döntést majd a koordinátorok, tehát arról is, hogy mikor lesz ülés. Tehát szeretnénk, hogyha a bizottság tagjai eljönnek, szavaznának éppen, ezért mindenként felszólítuk arra, hogy jöjjön el szavazni az időt, pedig majd még közzé tesszük. Világos voltam-e? Rendben, 9-es a napi rendi pont a következő mikrofinanszírozás és segítségnyújtás az nyújtás Ukránának. Márcin Fervé úr van itt velünk, ő főigazgató helyettes az ECOFIN főigazgatóságnak a bizottság képviseletében, és az eszmecsere eredménye mutatja majd ő nekünk be. A tanácsi határozathoz készített bizottsági javaslatot, a plusz mikrofinanszírozási segítségnyújtás Ukrajnának 1 milliárd milliárdos összegről van szó, 2002 és 12 között született ez a döntés, mi szerint ezen időszakban 6, So I'm going to hand the floor to, to you and listen with interest to what you have to say. Tehát több mint 600 ezer euróról van szó. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy meghívtak a mai ülésre, és beszélhetek ebben a nagyon fontos témában az eszmecseréről, ami lezajlott. Felesleges hangsúlyozni azt, hogy a bizottság mélyen aggódik az ukrajnai fejlemények miatt. Ez pedig a területintegritás megsértése miatt van, az Orosz Federáció ezt megsértette Ukrajna esetében, de aggódunk a gazdasági és pénzügyi helyzet miatt is. A Ukrajna gazdasága már korábban is nagyon gyenge volt, nagyon gyenge lábakon állt, a jelenlegi válság kirobbanása előtt is, viszont a nemrégi fejlemények csak voltak az azóta eltelt időben, illetve a helyzet súlyosbodását eredményezték, mégpedig egy olyan mértékben, amikor világos lett a számunkra is, hogy külső támogatás nyújtás nélkül az ukrán gazdaság össze fog omlani. Tehát ez lenne a háttér, amely mellett a bizottság elfogadta javaslatát egy plusz makrofinanszírozási segítségnyújtási csomagról 1 milliárd eurónyi összegben március 19-én született meg ez a döntés. A felszólásomban először az általános háttérre térnék ki, a javaslat hátterére, utána pedig szeretnék néhány szót szólni az IMF-ről, ők nagyon fontos szerepet játszanak eh, ebben a törekvésben, végezetül pedig eh, a végén áttekintést szeretnék nyújtani javaslatunk főbb elemeiről, és természetesen, ha vannak kérdések, akkor ezekre a bevezető megértések után szívesen reagálok. Az ukrán gazdaság recesszió ment át 2012 első negyedébe óta, egy, negyed, egy évben volt tapasztalható a növekedés, ez pedig a negyedik fél év 2013-as évben, viszont ezt a pozitív folyamatot ezen év első negyedéve negatív folyamatokkal váltotta fel. Ennek az évnek az első negyedévében a gazdaság csökkent, a gazdasági növekedés csökkent 3,4 százalékos szinten, éves szinten, és Ukrajna jelentős pénzügyi, fiskális és hiánybeli problémákkal küzd, alacsony a gazdasági tevékenység, illetve a reformok nem valósultak meg. Ukrajna nem fér hozzá a pénzügyi eh, piacokhoz 2013 óta, tehát a bizalom jelentős mértékben csökken, és jelenleg nincsenek eszközei a saját maga finanszírozásához, ezekhez a pénzügyi piacon nem tud hozzáférni a minősítő ügynökség ennek az ukrajnai államkötvényeket C szintre vitte le. Ez azt jelenti, hogy ez már államcsőd kategóriát jelez, ennek kockázatát. A jelenlegi pénznemre nehezedő nyomás igen súlyos, csökkent az értéke, mégpedig 25%-kal februárban végig, az év első két hónapjában ez volt tehát a jellemző. Jelenleg pedig továbbra is 15 milliárd van tartalékban. Ez sok pénznek hangozhat, de pusztán két hónapnyi importnak felel meg, amelyet amúgy is alacsony szinten tartanak, és a legtöbb ország magasabb szintű tartalékokra törekszik. Az ukrajnai gazdaság számos struktúrális és hiba miatt szenvedemekkel foglalkozni kell. Az első a gazdaság versenyképessége, ez megszűnt, egy rögzített átváltó szinthez ragaszkodtak. A második a fiskális pozíció nem tartható fenn, mivel a kiadások túllépik a bevételek szintjét még jelentős mértékben. Az energiaágazat jelentős támogatást kap, államilag támogatott, és jelentős mértékben függ szomszédjától Ukrajna az ellátását illetően, energiállátást illetően. A negyedik pont, a Ukrajna kormányzása nagyon gyenge volt az elmúlt néhány évben, tehát sürgető szükség van arra, hogy a reformok bekövetkezzenek. Tehát számunkra nagyon világos az, hogy ezeket a gyenge pontokat foglalkozni kell, ezek a gyenge pontokkal foglalkozik, azért, hogy Ukrajnának legyen gazdasági jövője. Ezzel egyidejűleg hangsúlyoznám azt, hogy nagyon sok tagországunk saját tapasztalata is azt mutatják, hogy az átmenetből származó előnyök jelentősek és ténylegesek lehetnek, a helyzet súlyos, mint említettem, de azt nem mondanám, hogy kilátástalan helyzetről lenne szó. Ez nagyon fontos, és nagyon fontos ezt a szabadot megtartani. Ukrajnát támogatni kell az ilyen kihívásokat telt hát időszakban. Ami az IMF jelentést illeti, már mely um, mikrofinanszírozási projektnél, ezek előfeltételek az IMF programjainál, Megvizsgáljuk a problémák mértékét, amelyek Ukrajnában jellemzőek, világos az, hogy az IMF segítségnyújtása az általános erőfeszítések jelentős részét képezik majd. Tehát eh, mi nagyon örülünk annak, hogy az IMF, illetve az ukrán hatóságok megállapodásra jutottak, pedig március 27-én, és mi hiszünk abban, hogy a reformok, amelyeket a hatóságok meg akarnak valósítani a program keretében, stabilizálhatják majd a gazdaságot, illetve a gazdasági növekedés. Az IMF úgy értekelt, hogy az általános finanszírozási szükségesség az elmúlt elkövetkezendő két évben 27 USA, milliárd USA dollárt tesznek majd ki. Ezt valahol 14 és 18 milliárd között határozták meg, tehát az USA ennyit fedez saját maga, és azt várjuk az IMF-től, hogy engedélyezze ezt a programot. Tulajdonképpen egyszer már áprilisban engedélyezték. Tehát az IMF programját tekintve lefettük azokat a területeket, amelyeket már korábban is említettem, tehát a váltási árfolyam menedzsment, fiskális konszolidáció, az energiaágazat reformja, ezek meghatározó kérdések, illetve e, a kormányzáson lesz majd hangsúly, és a szektorális reformokon is ezekre is jelentős hangsúlyt szeretnénk fektetni. Szeretnék kitérni a bizottsági e, MFA javaslatra. Mint ahogy az elnök helyesen kijelentette, a bizottság egy új MFA műveletettes javaslatot, 1 milliárd euró értékben, és ez az új javaslat ki fogja majd egészíteni a, a meglévő 610 milliós programot. Ezt már 2002-ben és 2010-ben is engedélyezték, viszont nem került kiosztásra. Ez pedig azt jelenti, hogy az új többes pénzügyi keret után 6,1 e- segítségnyújtásra van lehetőség Ukrajna felé. Tehát ennyi összegben tudnak támogatni az új többéves pénzügyi keretről szóló program. és mindkét félre 500 millió esik. Az első előfizetése májusban kerül, a másodikra pedig ennek az évnek a harmadik vagy negyedik negyedévében. Mindez az előfeltételek teljesülésétől függ. A második csoportban a pénzügyi finanszírozási menedzsmenten belül, ez kiterjed majd az energia és a pénzügyi ágazat reformjára. A kollégáim jelenleg Kievben vannak, és ott az ukrán hatóságokkal fognak beszélni, illetve igyekszenek tisztázni a feltételeket. Mi biztosítani fogjuk azt, hogy a mi feltételeink teljes mértékben eh, egyesüljenek, ezért nagyon fontos elkerülni azt, hogy különböző irányokba húzzuk. A reformoknak jelentős prioritást szentelünk, a közfinanszírozási részt illetően beleértve az ellenőrzési rendszerek javítását, a felelősségre vonhatóságot és az átláthatóságot, ez pedig a saját támogatásunk szempontjából is fontos. A kovát, kovát, korábbi szabályozásokat illetően itt a 610 meglévő többes pénzügyi keretre gondolok, az első 200 milliót az IMF engedélye után nem sokkal hagyjuk közzétenni, és a kettes és a hármas részeket pedig eh, később teszik majd közzé, annak tükrében, hogy a feltételek mennyire teljesülnek. Általában véve azt eh, javasoljuk, hogy 1,6 millióval növeljük ezeket az összegeket ebben az évben, hiszen itt sürgősségi ügyről van szó, de mindez, mint említettem, Ukrajna nagyon komoly reformok megvalósítását illetően. Végül pedig hadd szóljak néhány szót a jogalapról. A helyzet égető volt, amiatt Ukrajnában az új javaslat jogalapja a 2.13-as, és nem annyira a 2.12-es szerződésekből. Szeretném önöket biztosítani arról, hogy a 2.13-as cikkely használata csak kivételes esetekben lesz lehetséges. Ezt a javaslat szövegében is pontosítottuk, illetve a szövegjavaslatunkban. Tehát a 2.12-es ez a cikkely, amiről szó van, ami az és életetelencse csártal történő javaslat elfogadást április 14-ére tervezik ezt. Hogyha nagyon keményen dolgozunk, és minden bizonyal keményen fogunk dolgozni, akkor májusban kerülhet sor az elfogadásra. El vagyunk tökélve, és ezt hangsúlyozni szeretném, abban, hogy önöknek eljutatjuk a megfelelő szükséges információkat, illetve mi is kidolgoztunk bizonyos javaslatokat, kiegészítettük a korábbi javaslatot. A mostani jelenlétem is ezen ígéretekhez tartozik, és mi fontosnak tartjuk azt, hogy önök megfelelő információ birtokába jussanak folyamatosan. Ez pedig átvezett a felszólásom végéhez. Még egyszer, azt gondolom, hogy nagyon fontos javaslatról van szó. A helyzet rendkívül, rendkívül érdekes, illetve sürgető. Köszönöm. Mr. Um, I would just remind this. Köszönjük, emlékeztetem a kollégákat, <clears throat> hogy mi vagyunk felelősek az Európai Parlamentben a mikrofinanszírozási segítségnyújtási programért, általában társjogalkotóként jár el az Európai Parlament az ilyen ügyekben. Köszönöm, hogy említette, hogy most az Európai Bizottság értékelése szerint Ukrajna számára sürgős eljárásban kell eljárnunk. A 2013 as cikk alapján mondanék még annyit, hogy nem akarunk mi precedenst teremteni, egész egyszerűen vészhelyzet van, valahogy kell a jelenlegi problémát, de hát továbbra is a mi szakbizottság feleségéhez tartozik. Ez Köszönöm szépen, elnök úr! Okay. Okay. Rendben. Tehát az elnök úr azt mondta, hogy ez valami e, sürgőségi intézkedés, és az, hogy egy vészhelyzetben kell cselekedni, arra más költségvetési fejezet vagy, vagy jogcím kell, hogy rendelkezés álljon. Tehát azt gondolom, hogy ugyanis a vámkönnyítések azok kereskedelmi politikai intézkedések, és nem pedig szükséghelyzeti intézkedések. Tehát ezért is azt gondolom, hogyha a bizottság hozzáállását veszem, én nem vagyok elégedett a dolgokkal, mert itt politikai okokból kereskedelmi politikai eszközöket vetnek be, illetve élnek vissza kereskedelmi politikai eszközökkel. Hogyha így veszem, hogyha az MFA-re vonatkoztatom ezt, akkor itt három ok is amellett szól, hogy ez csak valóban csak politikai célokkal lehet magyarázni, és nem pedig mint kereskedelmi politikai eszközként lehet tekinteni. Az egyik, hogy a jogalapot lehetett meg, megváltoztat, megtámadták, ami egyébként a parlament jogait csorbítja nagy mértékben, tehát végig kell egyáltalán gondolnunk azt, hogy mi, mint parlament ezt egyáltalán el tudjuk-e fogadni, illetve hogyha igen, akkor mennyiben. Másodszor pedig a kondicionalitása és a projekt függősége ennek az intézkedésnek nincsen biztosítva. Tehát, hogyha én ezt más eszmecserékkel összehasonlítom, ahol szintén más országokról volt szó, akik talán nem fekszenek ennyire közel hozzánk földrajzilag, vagy politikailag nem ennyire feszült a kényes a helyzetük, és hogyha ott valamiféle kondicionalitásról vagy projektfüggőségről vitatkoztunk, hát én akkor itt nagy, nagy aránytalanságot látok, főként, hogyha figyelembe veszem azt, hogy a jelenlegi ö, alkotmányos helyzetben nem is lehet biztosítani a feltételek betartását. A másik pedig, hogy itt egy milliárdról beszélünk, azért nem csak egy valami kis összegecskéről, tehát ez azért egy olyan összeg, ami még semmiféle MFA-ben, keretében még nem beszéltünk ilyen magas összegről. Tehát éppen ezért tartom azt rendkívül szükségesnek, hogy nagyon is gondosan kezeljük az ügyet. Már csak azért is, mert egyáltalán nem világos számomra, hogy az EU költségvetésből egyáltalán honnan vesszük ezt az egy milliárd eurót. Tehát, hogyha most akkor meghúzom összegzésként a vonalat, akkor megállapítom, hogy itt egy kereskedelmi politikai eszközt arra használnak, hogy politikailag hatást gyakoroljanak a helyzetre. Hát erről nyilván lehetne még vitatkozni, hogy ennek van-e értelme, vagy nincs értelme. Ez nyitott, de én nagyon meg vagyok lebhődve, meg vagyok döbbenve ezen az eljárásmódon. Köszönöm. Thank you. Helmut. Helmut Schultz. Helmut Schultz következik. Köszönöm szépen, elnök úr és én majd, hogy nem száz százalékig tudok csatlakozni Bent által elmondottakhoz, főként ami a kritikus állásfoglalását illeti, ami a jogalapját illeti az itt előirányzott MFA-nek. De azért én még két további szemszögöt is szeretnék hozzáfűzni, ugyanis megvizsgálásra került az úgynevezett sürgőségi vagy vészhelyzeti segély terén az, hogy milyen államokkal vagy nemzetközi intézményekkel szemben tartozik a legtöbbel Ukrajna. Esetleg lehetne ezeket az adósságokat későbbre halasztani, akár az ukrán állammal szemben, mert a közvetlen segély, vagy egy moratórium esetleg akár itt ebben az esetben segíthet. Tehát, hogyha például ebben a helyzetben inkább az adósságok törlesztésének a moratóriumát lehetne végig gondolni, hogy egy nem konform, ahelyett, hogy egy nem konform nyomokalapot választunk, és úgy egy segélyt nyújtunk itt az EU részéről. A másik pedig, hogy szeretném tudni, hogy a kondíciók feltételek milyenek konkrétan, mert itt azért ezzel elég homályosan értelmeztem. Ugyanis, hogyha, az, hogyha megnézzük a Nemzetközi Valuta Alap által egy hatalmas keretet irányoztak elő, de legkésőbb az év végével a szociális helyzet Ukrajnában tovább fog romlani, tehát mi nem egy stabilizációt támogatunk ezzel, nem azt, hogy az Ukrajnát támogassuk a stabilizáció útján, hanem mi az Európai Unió részéről leszünk felelősek azért, hogyha tovább destabilizálódik a helyzet Ukrajnában, és akkor el is értem a harmadik kérdésemhez, mégpedig, hogy a sürgősség a vészhelyzetet illetően, miért nem várjuk meg a választásokat, az ukrajnai választásokat, és ez után egy legális alapunk lenne az ukrajnai új vezetéssel szemben, és ez az új államvezetéssel lehetne ö, teljes felelősséggel bilaterális tárgyalásokat folytatni, és egy megfelelő egyezményt kötni, és a makrofinanszírozási eszköz ez alapján módosítani, ehhez szabni. Um, William? Yeah. Köszönöm, Helmut. William, tessék. Well... Köszönöm, elnök úr. Az elmúlt öt évben nem gyakran fordult elő, hogy a szocialista koordinátorral és Solc úrral egyetértettünk, de ezen ritka alkalmak egyike, ezért megőrzöm az emlékeimben ezt a gyönyörű pillanatot. Talán a főgazgató helyettes tud segíteni nekem. 1,6 milliárd euróról beszélünk, ezt hallottam. Ez visszatérítendő támogatás, vagy kölcsön? Hogyha kölcsön, akkor mik a kölcsön eh, feltételei? Hogyha ez mégis visszatérítendő támogatás színnak néz ki, akkor eh, ez miért van? Mennyi az első eh, mennyit, mit várnak, mennyi lesz az első kifizetés, és mit a várakozások szerint mennyi lesz a második. Harmadsorban. Egyértelműen mondta, hogy a második átutalás vagy, vagy részlet az feltételekhez szabott. Az első részlethez is vannak feltételek, vagy az teljesen feltétel nélküli. Scholz úr még említett valamit, amikor a költségvetést tervezték, akkor ezzel számoltak? Ha igen, akkor honnan volt a pénz? Hiszen nem kevés pénzről beszélünk. És végezetül intellektuális segítségére szorulok. Ennek a parlamentnek van mandátuma arra, hogy, hogy ilyen, ilyen típusú kölcsönöket visszanem támogatásokat jóvá hagyjon? Egyáltalán nem vagyok benne biztos talán az ön meg tudja nekem -e világítani, világítani, hogy valóban van-e nekünk erre hatáskörünk, vagy sem. Talán érdemes lenne megvárni az új parlamentet ezzel. Well, thank you very much. Uh, thank you for the... Köszönöm szépen, köszönöm az elhangzott kérdéseket. Nagyon örülök, hogy láttam, hogy a kollégákkal egyet lehet érteni, még akkor is, hogyha más politikai frakciók tagjai. Vendrájt urat arra kérem, hogy válaszolja meg a kérdéseket. Okay. Um, let me try to answer all... all Megpróbálok válaszolni legjobb tudásom szerint az elhangzott kérdésekre. Mielőtt ezt megteszem, hangsúlyozni szeretném azt, amit az elnök úr mondott arról, hogy nincsen elnök, és ezt meg tudom erősíteni. Itt el szeretném mondani azt, hogy nagyon komolyan vizsgáltuk meg azt a kérdést, hogy megvalósítható lenne-e a normál eljárás követése, illetve e-, erről a kérdésről azt gondolom, hogy részletes vitát folytattunk a bizottságban, nem csak azért, mert számítottunk bizonyos kritikára a háztól, de végül a végső ítélet a bizottságon belül az volt, hogyha ezen az úton mentünk volna tovább, akkor ez csak feltartóztatta volna a folyamatot, legalább egy hónappal ez, tehát az egyik ok. A másik pedig felmerült volna egy sokkal nagyobb kockázat is, mi szerint ez még tovább is húzódhatott volna. Tehát akkor kitérek az egyik elhangzott kérdésem, hogy miért ennyire sürgős ez a kérdés. Azt gondolom, hogy ez a helyzet specifikuából adódik. Ami Ukrajna pénzügyi nehézségeit illeti, 27 milliárd dollárról van szó, mint korábban öntettem, ezt két éven keresztül szeretnék biztosítani. De ez még, ennél még fontosabb, hogy ennek a pénznek jelentős része a következő négy hónapra esik, és ez kulcsfontosságú lesz politikai szempontból is majd ez az időszak, ami az IMF-et illeti, mint említettem, a finanszírozás igények nagy részével foglalkozik, de az IMF-nek van egy igazgató tanácsa, ebben vannak nem európaiak is, és ők nyilván felteszik a kérdés, hogy mi a helyzet teher megosztása, mindig az IMF vállalja terheket. Tehát nagyon fontos, hogy Európához is kapcsolódjon mindez. Tehát az emberek minden bizonyal Európára is tekingetnek ebből a szempontból. Az IMF a saját segítség nyújtásukat előtérbe helyezik, de természetesen keresik a tehermegosztás lehetőségeit. És nem szabad alul becsülni azt, hogy ott van még a politikai jelzés kérdése is, tehát politikai jelezni kell Ukrajna felé a segítségnyújtást, hiszen ezen a keresztúton ez is nagyon fontos. Elhangzott, hogy ez egy kereskedelmi eszközről van szó, az MFA egy ilyen kereskedelmi eszköz. Nem gondolom, hogy ez kizárólag kereskedelmi eszköz, tehát az MFA-nak, hogyha jól tudom, nem feltétlenül a kereskedelem könnyítése célja az EU-val, illetve makrofinanszírozási segítségnyújtás, hanem egy olyan országról van szó, amelynek jelentős fizetési problémái vannak. Itt pedig erről van szó jelenleg. Elhangzottak kérdések a kondicionalitásra vonatkozóan. Először is tisztázni szeretném azt, hogy van egy nagyon fontos kondicionalitás a programban, Mivel itt egy IMF programról van szó, ugyanolyanok a feltételek, amelyek vonatkozni szoktak az IMF programjaira, tehát fontos, hogy itt megmaradjunk ezen az úton, ez képezi a mi kondicionalitásunk alapját is, tehát bevesszük azt a feltételt, hogy valakinek IMF programmal kell rendelkezni ez a támogatásnyújtás. Előfeltétele nem azt sugallom, hogy csak saját feltételeink vannak, de hogyha még nulla is lenne ez a kondicionalitás, akkor is életbe lép az IMF feltételrendszere. Ez pedig eh, nagyon-nagyon komoly. Elhangzott a kérdés, hogy az első kifizetésnél mi a feltétel. Itt az előfeltétel az, hogy meglegyen az IMF program, de azért, hogy ez felállhasson, Ukrajnának számos eh, előzetes intézkedésekre van szükség, tehát a reformok egy részét már előre meg kell valósítani, mielőtt az IMF egyáltalán engedélyezni tudja magát a programon. Mint említettem, és elhangzott itt egy további kérdés, hogy mi történik az EU kondicionalitásával. Én itt a főbb területeket megneveztem, de ahogy korábban mondtam, kollégáim jelenleg ebben tárgyalnak erről a kérdéskörről. Fel szeretném hívni a figyelmet, és tudom, hogy ez nem elégséges, tehát parlament ezzel nem feltétlenül elégedett, de van egy tagországi bizottság is, és ők az Európai Bizottsággal tárgyalják a kondicionalitást. Tehát az MF eh, a javaslat elfogadása, amelyre már fehér kártyát eh, kaptunk, nem csak erről van szó, hanem a köztes lépésekről is. Elhangzott egy kérdés arról, hogy itt egy hitelről van-e szó, hogy pénzügyi támogatásról, mik az előfeltételei ennek a hitelnyújtásnak. Ez összes MFA műveletre vonatkozik, megvannak a saját költségeink, Viszont a mi hitelünk, hitelünk előnye, átkerül azokra az országokra, akik ezt a támogatást megkapják. On the, uh, on the budgetary implications, uh... Elhangzott egy kérdés a költségvetési vonzatokat illetően. Megerősíthettem, hogy uh, ezt nem terveztük előre, legalábbis előzetesen nem az új MF ékben, az új MFA műveletben. Uh, see where I put this, because... Keresem ezt most a jegyzeteimben. Um, hang on, I'm unfortunately, ah, here it is. Yes. So the um, so the new of uh, the old MFA proposal was. Uh, Tehát is új MFA javaslatot a költségvetésben elhelyeztük, előirányoztuk, és megnéztük azt, hogy ennek mik a költségvetési hatásai az új MFA műveletnek. Az általános szabályok azt írják elő, hogy általában véve, hogyha kalkuláljuk azt, hogy mit is jelennek ezek a, szabályok, akkor itt viszonylag szerény plusz um, szabályok kialakítására van szükség, tehát viszonylag kevés ilyen szabály, 82 millió euró esetében. És a mi elemzésünk alapján ez módosítható, kiigazítható, so, so what we know now, and it's a little bit of technique here, but what we know jelenleg tudjuk azt, hogy összevetve e, eredeti becsésénkkel, garancia alapban van némi manőverezési terünk az elkövetkezendő években. Uh, the, uh, in, in 15 and the years after 17. So, so 2015-ig és 2017-ig is tehát 2016-17-ben még egy kis rugalmasságra van szükség, de azt gondolom, hogy ezt talán meg is fogjuk tudni találni azzal, hogyha az alapokat átcsoportosítjuk a négyes fejezetben, és nagyon fontos ebből a szempontból, hogy a korábbi 5 milliós művelet Egyiptomra, egyenlőre várakozóban van függőben, ez pedig növeli a lehetőségre álló játékteret a garancia alapnál. Uh, this, this can be catered for in the, in, in the budget uh, without too many difficulties. A költségvetésben ezt meg tudjuk oldani nehézségek nélkül. To see whether I then there was a question on the size of the first and the, and the second uh, disbursement. Uh, Elhangzott a kérdés a második és a harmadik kifizetést illetően. Ez 500 millió. 500 millió az új MFA értelmében. Beszéltem az első kifizetések előfeltételéről, a költségvetési implikációkat is lefettem már. Nem vagyok biztos benne, hogy hangos gondolkodásra bátorítanak-e? The uh, parliament has a mandate uh, to conclude. Mi szerint a parlamentnek van a mandátuma a lezárást illetően? Nem vagyok jogász. De akkor ezt a kérdést szívesen a jogászokra bízom. Suddenly, as long as we, we follow uh, Article 213. De hogyha 2.13-as cikkeit követjük, akkor azt gondolom, ez nem lesz probléma. uh, it's not, not really relevant, I, I would think. Um, so I hope I've covered everything. And if Remélem minden kérdéseket értem. I think I would just say that... Azt hiszem, elmondhatjuk, hogy ez a parlament még mindig egy választott parlament, egész addig, amíg le nem jár a mandátumunk, úgyhogy még nem vagyunk teljesen fortan oroszlánok. For, for the explanation. But you have not answered my question. According Köszönöm, de a kérdésre nem válaszolt. Tehát kérdésem az, hogy kinek kell visszafizetni Ukrajnának ezt a rengeteg pénzt? Miért nem állt készen az Európai Bizottság arra, hogy ezt a támogatást folyósítsa. Nehéz pénzügyi helyzetről beszélünk. Mi volt a, a politikai nem az volt a politikai cél, ha, mi volt a politikai célunk az, hogy azon a ponton korábban nem adtunk a Vilniuszi csúcs előtt Ukrajnának ilyen pénzügyi támogatást? ha lehetetlen feltételeket szabunk Ukrajnának, az, az IMF már akár novemberben is segíthetett volna, tehát egyértelműen szeretnék látni az ügyben, miért nem akkor tettük meg mindezt. A másik, második egyértelmű, egyértelmű reményt akarunk adni az ukránoknak. Mi ez az, az egyértelmű remény? Nem azt mondtam, azt mondtam, hogy a, a, a támogatásunkról kell biztosítani az ukránokat. És hogy ezt több formában tesszük meg az EU részéről. Ha őszinte akarok lenni, akkor meg kell, hogy mondjam, hogy nem tudom pontosan, hogy kinek, mikorra, mennyit kell Ukrajnának visszafizetnie. E tekintetben az is fontos, hogy különbséget tegyünk. A, a és az állam eh, adósság között. Például, nem tudom, hogy ez, ez könnyít, vagy ez itt a helyzeten. Tudom, hogy az IMF is az egyik hitelező, tehát a pénz egy része az IMF-hez kerül, az mögöttes alapvető kérdés az, hogyha valóban ilyen sürgős volt a helyzet, akkor miért nem már októberben segítettünk? Most itt két dolgot kell megkülönböztetni. Egyrészt jelentősen romlott a helyzet, január-februárban, ahogy azt említettem, három-négy százalékkal ment össze a gazdaság, csökkent a GDP. Nyilván a geopolitikai következményeket a gazdaság, a következmények a gazdaságot sem kerülik el. Hozzáfűzném még ehhez azt, hogy az IMF-fel szemben teljesen másképp, az IMF-hez teljesen másképp viszonyulnak az ukrán szervek. Az IMF-fel a múltban hosszasan egyeztettünk a programról, ezek hónapokig, hanem évekig tartottak, de aztán végül a régi kormány az IMF-fel nem állapodott meg. és egy ilyen IMF megállapodás nélkül nem tudtunk volna makrogazdasági segítségnyújtást biztosítani, és radikálisan más a helyzet. kész a kormány, ami megnyitja a lehetőséget a makro pénzügyi segítségnyújtás előtt. Köszönjük mindennyiunk nevében, az ECOFIN főgazgató helyettesének, hogy ilyen nehéz kérdésekre, kényes kérdésekre válaszolt itt a parlamentben, de hát ez a feladatunk, ez a dolgunk. És Helmet az egyik legjobb, legnagyobb szakértő a nehéz kérdések feltételének Hoppá, a mikrofon elmaradt. Ez az utolsó ülésünk, de hogy fogjuk elfogadni a jegyzőkönyvet, hogyha még nem készült róla a jegyzőkönyv? Hogyha mindenki számára elfogadható, akkor bízzuk a titkárságra, hogy készítse el a mai ülés jegyzőkönyvét, és akkor mi elfogadjuk. Aki szeptemberben újra itt lesz, az majd jól a körmükre nézhet, hogyha nem jól készítik el a jegyzőkönyvet. Köszönöm mindenkinek a részvételt, most a koordinátori üléssel folytatjuk. Mindenkinek jó nyaralást, és sok sikert a kampányban!